Kedves kollégák, kezdjük meg a délutáni munkát. Úgy látom, hogy kicsit kevésbé sűrű a délutáni munkarendünk, mint a délelőtti. Kicsit nyugodtabbak vagyunk tehát. Il primo punto all'ordine del giorno di oggi pomeriggio, che è quello relativo tehát kezdjük el a napirendet, hetedik napirendi pont, kezdeményezés a szociális vállalkozásért. A szociális vállalkozásokat, mint a szociális gazdaság és, az, és innováció kulcs szereplőit előmozdító szabályozási légkör kialakítása. A vélemény előadója Márcsin Kévic úr nincs itt. Hübner asszony helyettesíti őt, meg is adom a szót, tessék. E, dziękuję bardzo e, Pani Przewodnicząca. Tak się złożyło, że dzisiaj nasz kolega e, reprezentuje. Köszönöm szépen. A körülmények úgy hozták, hogy kollégánk Lengyelországot képviseli a futball csapaton belül, úgy tűnik, hogy már első győzelmet arattak, és megvárjuk a következményeket, úgyhogy figyelembe véve rendkívüli körülményeket én fogom őt helyettesíteni. Ami pedig ezt a jelentést illeti, és a szociális vállalkozást, itt olyan cégekről van szó, amelyek szociális hasznot kívánnak előteremteni, és ehhez minden eszköz, minden módszer felhasználható az üzleti világban. Itt a jogi eszközök különfélék, szakmai szervezetek, kölcsönös segítő pénztárak vagy egyesületek, a nem haszonszerzésre létrejött cégek, közérdekű vállalkozások mind szóba jönnek, és néhány civil szervezet is szociális vállalkozásnak tekinthető, hogyha gazdasági tevékenységet folytat. Ami a szociális vállalkozásokat illeti, ezt úgy lehetne összefoglalni, hogy a hasznot szociális célokra fordítják, és magas minőségű közszolgáltatásokat nyújtanak a helyi önkormányzatok, a közösségek számára, és még szakmai szempontból is a betegeknek, a mozgássérülteknek, vagy fogyatékkal élőknek tesznek, nyújtanak szolgáltatásokat, azért, hogy ezek a személyek is hozzáférjenek a munkaerőpiachoz. Néha szellemi fogyatékosokról is szó van, akik nem tudnak bármilyen munkát végezni. A szociális vállalkozások érdekes lehetőségeket nyújtanak ezeknek a személyeknek is, azért, hogy ők is létezhessenek a társadalmunkban, részt vehessenek. Nagy megelégedéssel veszük ezt figyelembe, és ez fontos láncszem, amelyet még nem értékeltek eléggé. Ezek a cégek nem hasznot akarnak húzni a tevékenységükből, hanem a demokratikus szabályokat, figyelembe veszik a szociális kohézióra, törekszenek, és a, az innováció, az innovatív jelleg jellemző rájuk, igen elkötelezettek a munkájuk során. A szociális vállalkozások, bár a szociális eh, életben, vagy a társadalmi életben eh, komoly hozzájárulást adnak, de nehézségeik vannak a finanszírozást illetően, mert a könyviteli, számviteli követelmények, bürokratikus eh, előírások bizony nem könnyítik meg az életüket, és ezért nem tudják kihasználni az összes lehetőséget. Éppen ezért örülünk a bizottság tervének, amely szeretne fokozottabb finanszírozási lehetőségeket biztosítani a szociális vállalkozásoknak. Új befektetéseket irányoztak elő etéren, és európai alapokat is létre akarnak hozni a szociális vállalkozások megsegítésére, vagy a közös vállalkozások előmozdítására. Olyan alapok ezek, amelyek magán tőkével vagy kockázati tőkével jönnek létre, és a szociális vállalkozások tevékenysége sokszor kockázatos, viszont igen nagy hozzáadott értékkel rendelkezik, a társadalom számára. Éppen ezért különböző finanszírozási forrásokat kell nekik biztosítani. Van egy másik ösztönző számukra, mégpedig a könyvitelük egyszerűsítése. A kkv között a szociális vállalkozások sorában nagyon sok a KKV, ezek nem ipari óriások, hanem általában kisvállalkozások, jó akaratú emberek vállalkozásai, akik csak néhány főt alkalmaznak. Így föl is soroltam már az említett vállalkozások összes érdemét, de általában nem értékelik őket igazán, például a helyi önkormányzatok, sokszor sztereotípiák alapján és előítéletek alapján ítélik meg őket. Tájékoztató jellegű kampányokat kell indítani azért, hogy a társadalom figyelmét felhívják a létükre az egész unióban a szociális vállalkozás gondolatát mindenütt terjeszteni kell. Azt szeretnénk, hogyha a szociális vállalkozások új projekteket indítanának, és bizonyítanák hatékonyságukat. Szerintem a számok magukért beszélnek, 10%-át teszik ki az összes európai vállalkozásnak, és 100 ezer munkahelyet teremtettek. Hölgyeim és uraim, látják, hogy ezek a közhasznú vállalkozások kis szövetkezetek, a munkaerőteremtés alapját képezik, és a fejlődésüket lehetővé kell tenni. Remélem, hogy ez a projekt jó irányt vesz. Természetesen készen állunk arra, hogy részt vegyünk a projekt tökéletesítésében. Természetesen nyitottak vagyunk az összes javaslat előtt. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most az árnyék jelentős tevő következik, Patricia tolja. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én úgy vélem, hogy a parlament nagy büszkeséggel vizsgálhat, vizsgálhatja ezt a kezdeményezést, csak úgy, mint mások, más olyan ö, témákat, amelyeket a bizottságtól terül, amik a bizottságtól kerülnek ki, és hát ne felejtjük el, hogy a szociális gazdaságról szóló jelentést elfogadta a parlament, és az Európai Parlament arra kérte a bizottságot, hogy új lendülettel a szociális gazdaság alanyai felé mozduljon el. Nincs annak értelme, hogy a szociális gazdaságról beszélünk, és aztán ennek nincsen semmilyen gyümölcse, hiszen nem vonatkozik semmilyen alanyra. Úgyhogy nagyon büszkék lehetünk arra, és elégedettek lehetünk azzal kapcsolatban, hogy válaszra méltat minket a bizottság. Örültem az, elhangzott, az elhangzottaknak, mindennel egyetértek, és azt javasolnám csupán, hogy néhány dolgot kicsit hangsúlyosabban mondjunk el. Két-három dolgot emelnék ki, amit véleményem szerint ki kellene hangsúlyozni, de kollégánk, a raportőr képviselője vagy helyettese, már a legtöbbet említették. Nos, a parlament korábbi jelentésenek lényege az volt, hogy ezek gazdasági, ez a szociális gazdaságban résztvevő vállalatok valójában igazi vállalatok, tehát gazdasági egységek. Ne felejtsük el azt, hogy a szociális vállalat is olyan vállalat, amely a piac szabályai alapján működik, de persze a profithoz egy kicsit más, hogy más milyen viszonya van. A munkahelyteremtés, a jólét megteremtése sokszor ezen vállalatoknak a tevékenységének középpontjában van, nem pedig a profit termelés áll az ő tevékenységük középpontjában. Nos, aztán fölmerül még a meghatározás kérdése. Azt hiszem, hogy nem rossz a szociális vállalat definíciója. Nagyon nehéz olyan megfogalmazást találni, amit mindegyik tagállam el tud fogadni, hiszen más és más a realitás a különböző tagállamokban. Tehát nem rossz ez a meghatározás. és szerintem a szociális vállalkozások is elfogadják ezt. Az ő véleményüket olyan szempontból is föl kell mérni, hogy meg vannak elégedve ezzel a típusú rendelkezéssel, illetve ezzel a típusú jogszabályjal. Nos, nagyon fontos az, hogy a finanszírozási eszközökhöz hozzáférjenek ezek a vállalatok vagy vállalkozások, illetve kérdés az is, hogy megfelelően van -e, vannak-e megfogalmazva a dolgok, hiszen nagyon sokszor megvan a szükséges költségvetés, de nincs meg a szükséges képzés a, a különböző szociális vállalkozások részéről, tehát nincs meg az a szakértelmük, amely lehetővé teszi számukra, hogy hozzáférhessenek ezen finanszírozáshoz. Aztán az innováció előtérbe helyezése. Tehát arra is oda kell figyelni, hogy a szociális vállalkozások is ezt helyzeik előtérbe. És az innováció nem pusztán technológia, vannak például menedzsmentbeli innovatív megoldások is. Jó lenne, hogyha bevált gyakorlatokat ezen a téren például mindenki megismerné, és ez új szempontokat vezetne be a piacon is például. Úgy gondolom, hogyha a csoportosítanánk ezeket a, ezeket a szociális vállalkozásokat, akkor nagyon sok pozitívum jön neki ebből. Sokszor úgy gondolják, vagy hát az az előítélet ezen szociális vállalkozásokról, vagy vállalatokról, hogy hát az igazi tartalmi szakértői munka az elég gyér, de mi tudjuk, hogy ez nem így van. Az északi régiókban nagyon komoly szerepe van ezeknek a, ezeknek a vállalatoknak, tehát nem arról van szó, hogy csupán kertészmunkát végeznek, vagy és nem van igazi gazdasági szerepük. Aztán a pályázatok kérdése, erről is mindenképpen beszélnünk kell még. Én nem azt akarom mondani, hogy favoritoknak kell lenniük a különböző közbeszerzési eljárásoknak, de nem szabad, hogy hátrányok kössék meg a szociális vállalkozások kezét. Sokszor sokszor úgy gondolom, hogy, hogy ezeket a vállalkozásokat egy kicsit segíteni kell, hiszen a munkavállalóikat, munkavállalói alapvetően alacsonyabb bérrel dolgoznak. Nos, szerintem ezt egy kicsit ki lehetne egészíteni, hogy a bizottság úgy reagáljon ezekre, hogy tényleg segítsen a, például a munkahelyek teremtésében. Egyébként nagyon sokban segíthetnek a szociális vállalkozások a munkaerőpiac problémának megoldásánál, például a 50-en felüliek esetében, vagy azoknak az esetében, akik már régóta a munkanélküliség munkanélküliek. Köszönöm szépen. Báréja asszony következik. Gracias, Presidenta. Köszönöm szépen, elnök asszony. A bizottság nyilatkozata nagyon fontos, nagyon érdekes, ahogy ezt az árnyékelés tevő asszony is elmondta az imént. Ide a mi szakbizottságunkhoz nagyon nagyban kapcsolódik, kettős hatása van ennek a ennek az elképzelésnek egyrészt a szociális hatásról, másrészt pedig a, a bevételek visszaforgatásáról is szó van. Nos, 11 millió munkavállalóról van szó, 11 ezer munkavállalóról van szó, olyan személyek ezek, akik speciális profillal rendelkeznek, akik tipikusan ilyen vállalatokhoz mennek munkát keresni. Nagyon fontos, hogy, hogy legyen egy külön eszköz, amely ezen vállalatokra irányul, és ez elkülönül egyéb vállalkozásoknak szánt eszközöktől. És azt gondolom, hogy ennek a javas, hogy a ö, hogy ez a, ez a javaslat azt is lehetővé ten, teszi, hogy a szociális teljesítmény is javuljon. Kérdés, hogy a szociális vállalkozási alaphoz kell -e hozzájuttatni ezeket, vagy hozzásegíteni ezeket a vállalkozásokat, nem tudom. Hogyan lehet azt lehetővé tenni, hogy az ilyen típusú kezdeményezésekből mások is profitáljanak, mások is hozzájussanak. Én úgy gondolom, hogy az innováció valóban ezen típusú vállalkozások profiának magjához tartozik. Ezek a vállalkozások arra vannak utalva, hogy állandóan kutassanak, újítani próbáljanak, és hát ne felejtsük el a szociális jelleget sem, hiszen nagyon sok munkaerő piaci problémára a szociális megoldások jelentik csak az egyetlen gyógyírt. Köszönöm szépen, és azt kérem a bizottságtól, hogy válaszoljon a kérdésre. j'approuve également. Euh, egy, én is nagyon örülök ennek a jelentésnek, és azt, hogy ez mit jelent a bizottság oldaláról, sőt az egész intézmény részéről. Sokáig a szociális intézményeket tehernek vették egyfajta túlélő intézménynek. Most már tudjuk, hogy az Európai gazdaságban, a modern, civilizált szektor, társadalomban három kell, rész kell legyen, egy üzleti rész magán, egy közszolgálati rész, közösségi rész, és egy harmadik a szociális gazdaság, amelynek a célja nem a maximális profit, amelynek a célja különböző szociális igények kielégítése. Ez a harmadik gazdasági szektor nem korlátozódik a jótékonysági ö, üzemekre, ahol a hosszú távon munkanélkülieket próbálják bevonni a munkába, vagy a ö, handicappel küzdőket. Franciaországban, az én hazámban olyan kölcsönös segítségnyújtási társaságok vannak, bankok vannak, akik szakképzett, gyakran magasan szakképzett munkaerőt alkalmaznak, szövetkezetek, vagy olyan vállalatok, amelyeknek nem az a célja, hogy a tőkét növeljék, és a legnagyobb profitot hozzák. Például a műtüellek, a biztos, kölcsönös biztosítók területén sok ilyen van. Tehát ez a logika létezik. Ezt rehabilitálni kell, és nagyon jó dolog, hogy az Európai Unió ezt elősegíti, és a finanszírozását, finanszírozását részben biztosítja. Csatlakozom az elhangzott javaslatokhoz, hogy tovább tudjunk menni a kezdeményezésekben. Mindenképpen üdvözölni akartam ezt a jelentést, és azt, hogy hogyan mutatták be. Azt hiszem, hogy lehet módosítani, még jobb lesz. Grazie. Dam Nibler. Köszönöm szépen, Nibler asszony. E, dziękuję bardzo kolegom za cenne uwagi. E, Köszönöm szépen. Elnézést kérek, Nibler asszony, nem, Sitting so close together, you know Annyira közelülünk egymáshoz, összekevertek bennünket. Semmi gond. Köszönöm, elnök asszony. Rövid megjegyzésem van. Köszönök mindent, és köszönöm a vélemény kitűnő prezentálását. Csatlakozom a kolléganő az előadó véleményéhez. A probléma az, hogy hogyan lehet a szociális vállalkozások finanszírozását biztosítani. Az európai erre vonatkozó irányelv segíthet a szociális vállalkozásoknak abban, hogy aktívak lehessenek az EU-ban. Szerintem a parlamentnek most már akcióba kell lépnie, akkor, amikor a tenderkírásokról és a közbeszerzési eljárásokról van szó. A tenderkírásoknak legyen az az elve, hogy a legérdemesebb ajánlatot válasszák ki, de nagyon ritka az, hogy itt megfeleljen egy szociális vállalkozás, hogy jobb ajánlatot tegyen, mint a nagy magánvállalkozások. Éppen ezért valami pluszt kellene javasolni, talán egy pontozási rendszert, azért, hogy segítsük a szociális vállalkozásokat akkor, amikor közbeszerzési eljárásokban vesznek részt, mert különben soha nem tudnának szerződést szerezni, és jó lenne, hogyha kollégák ezt az elképzelést támogatnák. Köszönöm. Gutiérrez Cortines asszony következik. Köszönöm. Ki, porque esto esta mañana en una reunión sobre economía... Nos, tegnap, ma délelőtt egy gazdasági meghallgatáson voltunk, és azért jöttem ma ide, mert szeretnék gratulálni ezen, ezen dokumentummal kapcsolatban. Spanyolországban hihetetlenül jó eredményt értek el ezek a szociális vállalkozások. Nagyon sok professzor alapította meg a saját szociális vállalkozását, és a változásokon keresztül nagyon sok, nagyon sok iskola alakult meg, hiszen nem csak professzorok, hanem, hanem közoktatásban dolgozók is képesek voltak arra, hogy ilyen, ilyen szociális vállalkozásokat alakítsanak, tehát több iskola van egyszerűen. Tehát azt gondolom, hogy ez a, ez a, a gazdaságosság az kompatibilis a szociális vállalkozás elképzelésével. Aztán egészségügyi szolgáltatásokat is tudnak adni ezek a vállalkozások a különböző eh, partnereiken keresztül. Ez azt jelenti, hogy az állam nagyon komoly, bevé- nagyon komoly beruházásokat sporolhat meg magának. Aztán bölcsödéket is lehet ilyen alapon felállítani, szervezni. Például az önkormányzat rendelkezésre bocsátja az épületet, az ingatlant, és aztán egy szociális vállalkozás üzemelteti és tartja fenn ezt, a, ezt az intézményt. Tehát mindenképpen gratulálok a szerzőnek, mindenképpen lelkes, lelkes vagyok, és csak jókat tudok mondani erről. Elnök, köszönöm szépen, Cukovics asszony. Uh, thank you. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném, hogyha a szlovén fordítás és for, tolmácsolás is meg lenne, és talán ez jó alkalom a szociális szolgáltatásokról szólni. Különböző gyakorlatok vannak. Hol van jó a szociális vállalkozások terén hol van jó vállalkozás, hol van jó gyakorlat, ezt kellene megtudni. Azt sem tudják gyakran, hogy a szociális vállalkozás, mint olyan létezik. Meg kell mutatni, hogy ez létezik. Több közmeghallgatás szükséges azokkal, akiknek jó gyakorlatról van tudomásuk, és ilyenre szorulnak. jó lehetőség ez a szolgáltatásoknak, hiszen Európában továbbra sincs olyan sok ilyen szolgáltatás, mint az USA-ban. Van még mit innoválni. Hogyan lehet az időseknek modern szolgáltatásokat biztosítani? Például az, információtek, az informatikában a szociális vállalkozásoknak lennének ügyfelei. Örülök, hogy angol beszéltek, de jó lenne, hogyha szlovén ö, tolmácsolás lenne a jövőben. Köszönöm, köszönöm a türelmét is. Helmer úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ö, tényleg sokan Európában nem tudják, hogy mi a szociális ö, vállalkozás. Én is feltenném a mert nem tudom, hogy mi az, miután meghallgattam ezt a vitát. Még kevésbé tudom. Van valaki, aki azt mondta, hogy a szociális vállalkozás nem lehet versenyképes, és ezért ö, támogatni kell, akkor is, ha nem versenyképes. Aztán más mondta, hogy sokkal olcsóbban működnek, és ezért sokkal versenyképesebbek. Most ez ö, szociális támogatás, amivel a ö, rászorulókat támogatjuk, vagy nagyon jó módja a gazdasági tevékenység megszervezésének. Grazie. Ora la parola. Köszönöm szépen, a bizottságnak adom meg a szót. Talán itt van körünkben valaki, Valensz úr, a piacra foglalkozó főigazgatóság képviseletében. Tout d'abord, au nom de la Commission. Köszönöm, elnök asszony. A bizottság nevében szeretnék összetett mondani a hozzászólásokért, és elmondani, hogy a legtöbben egyet értünk, vagyis mi is így gondolkodunk az Európai Bizottságban, ami ezt a kezdeményezést és a szociális vállalkozásokat illeti hangsúlyt helyeznék arra, hogy ezt a véleményt az ipari szakbizottságban mindenképpen aktuális megvizsgálni, hiszen a szociális vállalkozások, szociális vállalatok Európában nem csak egyszerűen szociális szolgáltatásokat nyújtanak, vagy szolgáltatásokat a sérülékeny kiszolgáltatott embereknek, hanem ez tulajdonképpen adó az európai gazdaság kezében több szempontból. Egyrészt azért, mert e cégek a gazdasági fejlődés fenntartható modelljét eh, kínálják, amelyek eh, hosszú távon jobban fent tudnak maradni, és eh, jobban ellenállnak nap mint nap a gazdasági válságnak és a vállalatok áttelepítésének. Ez komoly adó az európai iparpolitika számára is, hiszen a cél az, hogy rekonstruáljuk az EU ipari szövedékét. A bizottság egy sor javaslatot tett ennek érdekében, és a megvalósítás is már elindult a szociális vállalkozások érdekében. Néhány javaslatról már itt is hallottunk, például európai rendszer a szociális vállalkozás számára, amely több magánvállalkozót vonzana azért, hogy az európai szociális vállalkozások továbbfejlődjenek, vagy az Európai Bizottság javasolta, hogy a közbeszerzések szabályát felülvizsgálják, és itt nagyobb hangsúlyt helyeznének néhány szolgáltatás minőségére, és nem csak a pénzügyi szempontokat vennék figyelembe elsősorban, és arra is gondolnának, hogy ezek a vállalkozások a 2020-as stratégia céljaihoz is hozzá járulnak, valamint a fenntartható, befogadóbb növekedéshez. Itt azt is ki kell emelni, hogy ezek innovatív növekedés célzó kezdeményezések, mert itt a szociális újításról, innovációról van szó, vagy ha nem, akkor arról, hogy hogyan lehet elmélkedni, átgondolni a szolgáltatások, javak előállításának új módját ezek a vállalkozások rendkívül fontos ösztönző erővel bírnak az európai növekedés szempontjából. Egészen gyorsan válaszolnék az utolsó hozzászóló megjegyzésére, elnézést, hogy a nevét nem tudta megjegyezni. Inkább akkor most angolra váltok, hiszen ő angolul tette fel a kérdését. Meg kell említenem, hogy az nyilvánvaló, hogy Európában különbözőképpen látjuk azt, hogy mit jelent a szociális gazdaság, szociális vállalkozás. Ez más és más a különböző országokban, sőt, a szociális vállalkozás ágazatán belül is sokrétű. Néhány hasznot hoz, néhány nem hoz hasznot, néhány nak szüksége van az állami támogatásra szubvenciókon keresztül, de ezek egyre nagyobb része önfenntartó és önfenntartó üzleti modellt alakított ki. Ezt támogatni kell, és egyébként a szociális vállalkozásokat abban is támogatni kell, hogy eltávolodnak most már a szubvenció kultúrától a vállalkozás kultúra felé, és ezek közül soknak gazdasági tevékenysége van, egyesület formájában végzik mindezt, és éppen ezért jogosultak, mert hozzáadott értéket hoznak létre. Sokszor az állami hatóságok támogatják őket, de még mindig vállalkozásnak tekinthetők európai értelemben, fenntartható európai modellt tudnak kialakítani, hiszen a saját administratív és vállalatvezetési képességeiket kialakítják, úgyhogy ezen cégek azzal a lehetőséggel is élhetnek majd, hogy igazi piaci szereplők legyenek és versenyképesek gazdasági összefüggésben. Úgyhogy véleményünk szerint nincs itt ellentmondás a különböző típusú vállalkozások között, és meggyőződésünk, hogy a gazdasági jövő részei mindannyian, és az EU gazdasági fellendülésének is részei, egyébként a bizottság a parlamenti képviselők bármely kérdésére szívesen reagál, válaszol, hogyha a definícióval kapcsolatosan a tisztelt képviselőknek kérdéseik lennének a három főigazgatóság, piaci, foglalkoztatási és ipari igazgatóság készen áll arra, hogy együttműködjön önökkel. Köszönöm szépen. Most Hübner asszonynak adom meg a szót, hogy lezárja a vitát. E, Köszönöm szépen minden kollégának, aki volt szíves hozzászólni. Köszönöm az inputot és a meggyőződés, hogy a szociális vállalkozás javítható, bővíthető. Köszönöm szépen annak a kollégának, aki felhívta a figyelmet, hogy a parlament foglalkozik vele, azért foglalkozik vele a parlament, mert ez is bizniszmodell. A biznisz itt azt jelenti, hogy nem kell fizetni például a társadalmi biztosításra, és ö, olyanokat foglalkozhatnak, akik különben szociális segélyre ö, szorultak volna. Tehát azt javaslom, hogy a meghatározás bővítsük, és az összes ilyen típusú vállalkozás férjen bele. Az ipari, kereskedelmi modellt kiegészítő modellek kerüljenek bele. A szociális vállalkozás nagyon fontos számunkra, mert foglalkoztatást jelent, és azért, mert lehetőséget biztosít, hogy az ipart fejlesszük. További kérdés, amelyet felírtam, a szociális vállalkozás támogatásának a szükségessége egyrészt támogatásokkal, másrészt kölcsönökkel, alacsony kamatú kölcsönökkel. Azt hiszem mind a két irány meg kell maradjon. Ne feledjük, ezek a vállalkozások gyakran helyi szinten működnek. Ezért szükséges együttműködni az önkormányzattal, vagy a területi önkormányzattal. Olyan vállalkozásról van szó, hogy tényleg helyi vállalkozás. Természetesen minden Megjegyzés átadok a kollégámnak is. A kollégák aláhúzták, hogy szükséges a képzés. Azért, hogy képezünk el személyeket, akik a szociális vállalkozást beindítanák, vezetnék. Mindenki, aki munkahelyet hoz létre a szociális kirekesztés ellen, dolgozik saját a hazámban, Lengyelországban. Sok olyan példát látok, amikor a kirekesztett emberek, akik a társadalom szélén ér, éltek, de nem voltak marginálisok alapvetően. Betegség okából kellett például lemondjanak a szakmák gyakorlásáról és ezek az emberek új szakmai utat kerestek. Fontos segíteni nekik. Bene, Remek, köszönjük szépen. Március 31-én, azaz holnap délben van a módosítások benyújtásának határideje. Július 19-én szavazunk itt a szakbizottságban, július 10-én a foglalkoztatási szakbizottságban, de a plenáris a kerülésről még nincs pontos információnk. Következik a 8-as számon napirendi pont, Erasmus mindenkinek az EU oktatási képzés, ifjúság és sport programja. Szilvia Idriana Ticao asszony, ennek a kérdésnek a jelentéstevője, meg is adom neki a szót. Doamnă președintă, <clears throat> programul Erasmus pentru toți acoperă Köszönöm. Az Erasmus mindenkinek program az oktatást, képzést, ifjúságot és a sportot öleli fel, és az élethosszig tartó tanulás minden ágazatára kiterjed. Nemzetközi már létező programok, Erasmus Tempus és egyéb programok szerepelnek benne, és egyéb együttműködés az iparosodott országokkal. Szeretném kiemelni, hogy ezen programok egyé kovácsolása egyszerűsítést jelent, közös szabályokat, amelyeket egyformán alkalmaznak az összes tagállamban, és kevesebb bürokráciát jelent a parlament, különösen az ITRE bizottság ezt kérte az összes európai program esetében. 2014-től 2020-ig a költségvetés körülbelül 17,2 millió euróra rúg, ennek 65%-át az oktatási személyzet mobilitására fordítják, 26%-ot az innovációs és bevágyakorlat együttműködésére, majd a politikai reforma 2%-ot az administratív kiadásokra, 318 eurót a Jean tevékenységre, és több mint 200 milliót a sporttevékenységre. 1,7 milliárd eurót fordítanak a különböző külső eszközökre azért, hogy az felsőoktatás nemzetközi dimenzióit erősítsék. Több javaslatunk van, például a programot egyszerűsíteni szeretnék, és azt is, hogy a különböző ehhez kapcsolódó programokat egybefogják, mert ez egyszerűsít, és kedvezőbbé teszi a programokat a kedvezményezettek számára. Szeretném megemlíteni azt, hogy az iparpolitikát is ebbe bele kell venni, hiszen az iparpolitika a kutatástól és az újítástól függ Európában. A hozzáférés a programokhoz az civil szervezetek számára, főként a fiatalokkal foglalkozó eh, civil szervezetekről van szó, és az információs technológia alkalmazása azért, hogy könnyebbé tegyék mindezt a fiatalok számára. Nos, ez ehhez jogosultság szükséges, ha valamely résztvevő ország eh, például tanulmányozza egy másik ország erre vonatkozó programját. Mi a teljesítési kritériumokat illetően az 5 és a 11-es cikkben is változtatást kértünk, és Cerului referitor la costul vieții în a hatos cikkben pedig a végrehajtási intézkedésekről van szó, mert nem akarunk megkülönböztetést a már diplomával rendelkező és diplomával még nem rendelkező diákok között, attól függően, hogy hol tanulnak. A másik a kijelölt nemzeti ügynökségek, programok éves finanszírozás, a program megvalósítása szempontjából, valamint kértem a, az együttműködést a bizottság és a tagállamok között, az irányító ügynökségek között, vagyis, hogy ez a kapcsolatfelvétel létrejöjjön 2014. január 1-ig, addig nevezzék ki a nemzeti ügynökségeket, amelyek az Erasmus mindenkinek program irányításáért felelősek. Egyébként kiegyensúlyozott részvételt kívánunk az összes részevő ország részéről. Az iparpolitika is része ennek a programnak, ezt is kértük, és várom a kollégák megjegyzéseit. Még egyszer elmondom, hogy támogatom a szabályok egyszerűsítését, mert ez kisebb bürokráciával jár. Grazie, la parola Madame Köszönöm szépen, Ford asszony. Um, thank you very much. Köszönöm szépen. Köszönöm Cikő asszonynak a kemény munkát, amelyet végzett. Néhány gondolatot szeretnék megosztani, valamint néhány aggályt. Általában értem, hogy ha az ember saját régióján kívül utazik, országán kívül tesz utazást, annak nagy előnyei vannak az akadémikus tanulás gyakorlativá válik ezzel. De van egy aggályom, mégpedig az, hogy amikor megnézzük a képzést, oktatást, amikor kevés pénz áll rendelkezésre az EU kaszában, épp úgy, mint a ö, tagállamokében, akkor a képzési program tényleg kell segítsen mégpedig a lehető legköltséghatékonyabban. Tehát itt a költségvetés jelentősen növekedett, már pedig tudnunk kell, hogy honnét van a plusz. 40 százalékát a költségvetésnek nem kapja egyetlen prioritást élvező szektor sem. Itt aggaszt, hogy milyen a milyenek az arányok. Csak 2%-ot kap a felnőtt oktatás. Ezek létező programok, mert léteznek más oktatási programok felnőtteknek. Például ez a Marie Curie programokhoz hogyan kapcsolódik. Itt tehát van még mit megtudnunk. Vigyázat az átfedésekkel hozzáadott értéket kell ö, tudjunk produkálni. A Jean Monnet program tényleg hozzáadott érték, hogyha az a cél, hogy európai integrációt valósítsunk meg, ö, mert akkor jobb, hogyha másként oldjuk meg. A Jean Monnet programok ö, témája az európai integráció. Hogyha ez az Erasmus célja, hogy külföldre ö, utazzanak, a kedvezményezettek, akkor jobb, hogyha más szektoron keresztül oldják meg, például a szakképzésben. nem csak formális oktatás kell, formális felsőoktatás, hanem informális is. Korábbi programok ebben már nyújtottak segítséget, most is így kellene folytatni. Nem probléma számomra, hogyha a közpénzeket sportra fordítják részben, de kell tudni pontosan mire. Nem szabad, hogy az történjék, ami itt Brüsszelben történt évente kétszer-háromszor. Vannak olyan közpénzen finanszírozott sportprogramok, amelyek munkaidőben vannak. Erre oda kell vigyázni, hiszen erre a dolgozók nem mehetnek el. Oda kell vigyázni, tehát, hogy tényleg a szükségletek szerint használják fel a sportra szánt költségvetést. Hát egy elég ellentmondásos helyzetben vagyok most. Megköszönöm Cikau asszonynak az erőfeszítéseit. Nos, önmagában a program nagyon jó dolog, de úgy vélem, hogy nem tükrözi, és ebben egyetértek a Kulturális Bizottsággal, tehát nem, ne, nem teljesíti azt a célt, hogy a lifelong learning, a youth és az egyéb korábbi programokat egybefogja. Azt gondolom, hogy azzal, hogy elnyeli ezeket a programokat, gyakorlatilag azokat meg is szünteti. Az Európai Bizottság végre jól csinált valamit, de aztán miért kell ezt elfolytani? Mit kell nevet változtatni például? Ez a névváltoztatás aggasztó, bár a lifelong learningnek még tovább kéne élnie. Nos, úgy gondolom, hogy az egyetemeinket, az egyetemi diákjainkat eljutatja ez a világon bárhova. Elképzel, e, sokkal könnyebbé válik az is, hogy valaki egy másik országban vállalja a munkát. Nos, az, hogy egy diák elmehet egy másik országba, hogy mozoghat, és nem otthon a szobájában kucoroghat, ez már egy eredmény. Tehát, hogy az anya szoknyája alól kilépve a világot meglátja, hát ez nagyon nagy eredmény. Az Erasmus 100%-ban támogatni kell. Nos, Hát nagyon szép dolog, hogy a fiatalok felé fordulunk, de a válság idején gondolnom kell, gondolnunk kell azon a munkavállalókra is, hogy legyen munkahelyük. Azt szeretnénk, hogyha az emberek tovább dolgoznának, tehát a nyugdíjkorhatárt próbáljuk kitolni, de hol dolgozzanak ez az emberek, hogyan dolgozzanak, mikor dolgozzanak? hogyan oldjuk azt meg, hogy ezek az idősek elhelyezkedjenek a munkaerőpiacon? Mivel fognak ezek dolgozni? Szerintem nem elég világos a rendszer. Most meg azt mondják nekem, hogy az Erasmusnak több neve lesz. Nos, hát először is szerintem össze kell ülnünk, meg kell vitatni, hogy hogy lehet az Erasmus nevet megőrizni, és hogyan lehetne a többi programoknak is egyfajta vizibilitást adni. Nézzük az ipari programot. A Leonardo program szólt az iparról, és ez is megint jó dolog volt, eltüntették. De miért? Miért kell a biztosoknak, vagy biztos asszonyoknak megváltoztatni mindent, nevet változtatni? Hát erről a, a piac nagyon jól reagált, erre jól működött. Miért kellett ezt eltünteni? Most azt elfogyjuk a Leonardot, és aztán új néven megjelenik valahol máshol, felüti a fejét. Nem értem én ezt a rendszert. Szerintem a bizottság figyelmét föl kell hívni arra, hogy van egy 2020-as stratégiánk, illetve egy 8. keretprogramunk. Ezek keretprogramok, hát erről a szerződés szól. Nem egy légi társaság nevéről van szó, amit hip-hop meg lehet változtatni. Ezzel csak összezavarjuk Európa lakosságát. Hogyan fognak ezek az emberek szavazni 2014 Nagyon aggaszt ez a kérdés. Szerintem nagyon-nagyon jól, jó munka ez. Nagyon gratulálok, csak a tudni tudok, csak a, gratulálni tudok csak a csapatnak az új szakmák megtanulására irányuló program is kiváló. Köszönöm szépen. Elnézést kérek, kicsit késésben vagyunk. Vártunk, hogy megjöjjön az jelentéstevő. Itt van már a biztos asszony, így aztán arra kérek mindenkit, hogy ha lehet, akkor fogjuk rövidre. Itt van a biztos asszony, kint vár minket, Johnson képviselő. Madam Igen, elnök asszony, megpróbálok röviden hozzászólni. Először köszönöm a javaslatot, utána néhány megjegyzésem lenne, és módosítókra térnék ki. Először is az ITRE szakbizottságban azt hiszem jobban alá kellene húznunk a felnőtt oktatás fontosságát. A most Erasmus for All-ban szereplő programok, ezek programok egy része ezzel foglalkozik. Attól tartok, hogy a felnőtt oktatás azonban veszít a fontosságából. Szeretném elmondani, hogy az élethosszaglani tanít, tanulás szintén kindomborítandó. A 35 éves korhatár szerepel itt. Fontos, hogy legyen egy korhatár. És ennek alapján állapítsuk meg, hogy mi a felnőtt oktatás a magunk szempontjából a ö, szakképzést jobban körül kell határolni. Az üzleti világ globalizálódott. A szakképzésben részt vett személyeket bele kellene menni a jobban a munkavilágába. Azt hiszem ez egész Európára érvényes. A Horizon 2020 munkájában veszek részt, és csütörtökön hallottam, hogy a német munkabizottság foglalkozik az innovációval, és ők nagyon aggódnak a szakképzés miatt. Nincs elég résztvevő, nincs elég jelentkező, és ezzel elveszíthetjük a kutatás, innováció és megvalósítás hármas egységét. Ezt veszélyeztetnénk. A programon szerepel ö, a, ez is. Nos, ezeket szeretném látni jobban kiemelve a szövegben. Van egy rendszer az oktatás ügyben, főleg a skandináv országokban az önkéntes tanulás, illetve a szakszervezetek által szervezett tanulás. Az európai cserét és Európa szerte megvalósítandó cserét is bele kellene venni a tervezetbe. Nos, ezek voltak a megjegyzésem, és be fogok mutatni módosítókat is, és egy fog működni az előadókkal. Köszönöm. Termináti. Köszönöm szépen. Akkor Bari a kollégának adom meg a szót két perce, hiszen a árnyékletes tevők már lezárták a mondandójukat. Köszönöm szépen, elnök asszony! két aprósággal hozakodnék elő. Szerintem az Erasmus az Európai Unió sikerei közé tartozik, és azt hiszem az európai fiatalok sokkal európaiabbak, mint voltak, és ez nagyon nagy eredmény. Azt hiszem van néhány dolog, amit pontosítani kell. Mi a helyzet a tagállamok közötti kapcsolattal? Szerintem az Erasmus egyik előnye az, hogy az iskolában maradást erősít, az iskolából való kilépés ellen lép fel. Kérdés, hogy ezzel, ennek a jövőjével, tehát az Erasmus mindenkinek benne, ez hogyan lesz megoldva. Aztán a felsőoktatás, illetve a fiatal vállalkozók területén, vagy között talán megoldás jelenthet az, hogyha az Erasmus keretében azoknak, akiknek nincs más lehetőségük, tehát már lezárták felsőoktatási tanulmányukat, egyfajta lehetőséget nyúl. Spanyolországban gyakorlatilag a fiatalok fele a, gyakorlatilag a fiatalok fele munkanélküli, úgyhogy ez egyfajta megoldást jelent. Elnök, köszönöm szépen, köszönöm, hogy ilyen gyors volt, nagyon gyorsan hozta, vagy vonta a tanulságokat, és most Cikau asszony következik. Terpeszkurt. Köszönöm. Egész röviden. Ami a kollégák megjegyzéseit illeti, várom a módosításokat, és biztos vagyok abban, hogy nagy nyitottság lesz, készen állok arra, hogy együttműködjek velük, és biztos, hogy a végén jobb szöveget tudunk létrehozni arra vonatkozóan, amit fordasszony mondott, hogyha összeadjuk a különböző százalék arányokat, az allokált összeget, akkor azt látjuk, hogy a költségvetési allokálást nagyon jól megtervezték. Ami pedig a nem formális oktatást illeti, ez az ötös cikk specifikus céljai között szerepel, 5 per A van található, és amit Gutierrez asszony mondott, szerintem az Erasmus nagyon jól ismert és nagyra értékelt program mindenütt a világon. Éppen ezért támogatom azt, hogy ennek hatáját kiterjesszük, és más programot is belevegyünk az Erasmus programba, hiszen az Erasmus most már a kiválóság szinonimája, és erre törekszünk az oktatásban. Egyszerűsíteni kell, áramvonalasítani a szabályokat, nem a név számít, hanem az Erasmus már kiválóságot jelenti az oktatásban, és a bizottság ezért tett javaslatot arra, hogy az Erasmusba bevonjuk az összes komponenst, élethosszígtartó tanulás, felnőtt oktatás. Itt most leállok, elnökasszony, és befejezésként csak annyit szeretnék mondani, hogy várom a módosításokat, amelyek biztos, hogy javítani fogják a szakmai képzésre vonatkozó rendelkezéseket és az önkéntes tevékenységet is. Azok, akik 35 fölött vannak, vagyis 55 fölött vannak, az nem azt jelenti, hogy ők már nem fontosak. De az Erasmus nem csak a fiatal generációknak szól, nyitva áll mindenki előtt, aki tanulni akar, azért, hogy hozzájáruljon a társadalom megváltoztatásához és alkalmazkodjon a változásokhoz. Hogyan tudjuk javítani a már meglévő rendelkezéseket, ebben segítenek nekem. A fiatal generáció jobban ki van téve a munka, munkanélküliségnek, mint a többi kategória. Az Erasmus csökkenti a bürokráciát, áramvonalasítja az szabályokat, és most a végrehajtás sikeréről kell majd gondoskodnunk. Köszönöm. Köszönöm szépen, Cika asszony, még egy kiegészítő információ, egy utolsó tájékoztatás. A, a módosítás sokat január, január, június 5-ig lehet délben benyújtani. Köszönöm szépen. Most pedig köszöntöm a körünkben Vasziliu biztos asszonyt, aki a kulturális az oktatásért felelős. Megköszönöm, hogy így kint várakozott, kis késésben voltunk, elnézést kérünk elég intenzív vita áll mögöttünk. Köszönöm, hogy eljött ide ma délután. Két témáról volt szó, amely az ön portfóliájához, tárcájához is kapcsolódik. Meg is adom önnek rögvest a szót, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Nagyon hálás vagyok a lehetőségért, hogy önökkel megbeszélést folytathatok az Európai Innovációs Technológiai Intézet jövőjéről. Tudom, hogy az EIT már vita tárgya volt önök között, és főleg a jelentéstevők és árnyék jelentéstevők között, akik a Horizon 2020-szal foglalkoznak sejtével. Úgy gondolom, hogy fontos, hogy nyílt vita lehessen a bizottsági javaslattal kapcsolatban. Fordulóponthoz érkeztünk. Európa jövő innovációs politikáját alakítjuk azok a döntések, amelyeket a parlament fog hozni, és a tagállamok tartós hatással lesznek Európa kapacitására, hogy gyorsan válaszoljon a gazdasági és környezeti változásokhoz, és adaptálódjék a technológiai és társadalmi kifogásokhoz, miről is folyik most a vita? Hogyan lehet létrehozni a megfelelő feltételeket az európai innováció és növekedés számára? Hogyan lehet megerősíteni Európa kapacitását, hogy a jövőben szembenézzen? Európa jövőbeni virágzása részben azon múlik, hogy hogyan válaszolunk erre a kihívásra. Látjuk, hogy lendületbe jött európai szinten eh, a eh, növekedés, fejlesztő, befektetés. Sok kormány dolgozott ki innovációs politikát, fiatalok foglalkoztatással kapcsolatos politikát. Sokan ebben a parlamentben is kérik, hogy világosabb és erősebb akció legyen európai szinten, amely növeli a növekedés és az infra innovációt. Hogyha az EIT erősebb, akkor erős eszköz áll a van a kezünkben, hogy lépésváltás történjék abban, hogy hogyan közelítjük meg e, mi az Európák az innovációt. Az EIT-nek potenciálja van arra, hogy a mentalitást megváltoztassa, és vállalkozóibb legyen a kultúra, és bevonjuk az egyetemeket. Meg vagyok róla győződve, hogy a növekedése során az EIT egyre jobban segíti Európát a fiatalok munkanélkülisége elleni harc kapcsolatban, és megerősíti az együttműködést az üzleti világ és az egyetemek között, segít létrehozni és meghatározni a holnap munkaalkalmait. Az EIT korai fejlődési fázisában kísérlet volt az új megközelítésre. Egy olyan kísérlet, amely megvalósította a ö, tudás háromszög integrációt, és erősítette az oktatási ö, pillért. Ö, a, az európai innováció ö, irányításában is kísérlet volt. Ennek az egyik alapja ö, a tudás és innovációs közösségek létrehozása, valamint a kolokációs centrumoké habár nagyon korlátozott, szinte kísérleti a költségvetés, ez a kísérlet sikeres volt. Az év végére az EIT 20 oktatási programot valósított meg, több mint ezer diák vesz majd ebben részt az év végére. 27 vállalat alapításra számítunk az év végéig, és 35 szabadalom van a bejegyzés útján. Ez a siker az EIT fő szereplőinek tudható be, azaz az ipari partnereknek, az egyetemeknek, a diákoknak és a vállalkozóknak. Ezek a csoport mivel már többször láttam ennek a megvalósulását, biztos vagyok benne, hogy az EIT újra bebizonyítja, hogy az európai paradoxot le tudjuk győzni, azaz modern oktatás lesz, kiváló kutatási bázik, dinamikus ipar, ám ennek ellenére gyakran úgy alakul, hogy az útörő gondolatok nem lesznek új termékek és szolgáltatásokká. Az EIT vonzóvá lett az európai nagyvállalatok számára. Ez biztos jele annak, hogy jó úton haladunk de ugyanilyen fontos, hogy az EIT vonzon több európai közép- és kisvállalatot, kiváló vállalatokat, amelyek túl kicsik ahhoz, hogy önmagukban hatékonyak legyenek. Ez nagy hozzájárulás lesz az európai innovációs politikához. Az EIT áramvonalasította a nemzeti beruházásokat. 5 millió euró a nagy költségben Franciaországban, és 50 millió 5 év alatt Németországban, hogy csak két példát mondjak, és ez jobb igazodáshoz vezet a nemzeti és európai célkitűzések tekintetében, pedig ez a célunk. Hölgyeim és uraim, sikeres, megfelelő a az elgondolás, de a tapasztalat még korlátozott az EIT terén. Most az a kihívás, hogy upgrade-oljuk azt a, ezt a modellt azért, hogy mélyebb és tágabb hatása legyen. Tudom, hogy ez nehéz és kényes fázis, ahol könnyű félre vezetődni a túlzott ambíció által, és nem szabad másrészt túlzottan kis hitű lenni, de hogyha az innovációt Európában meg akarjuk változtatni, akkor politikai ambíciót és változást kell mutatnunk a bizottság világos jelzést adott a 2013 utáni periódusra, azzal, hogy integráljuk az EIT-t a Horizon 2020-ba, az EIT-t európai szintre akarjuk emelni az erős és koherens innovációs stratégiában azt javasoljuk, hogy erősödjék meg az EIT 3,19 milliárd eurós költségvetésével, és jöjjön létre további hat tudás és innovációs közösség. Ennek az üzenete világos, hogyha Európa növekedés és mindenki számára munkaalkalmat akar, akkor a, az innovációba való beruházás top prioritás, első számú prioritás kell legyen. Az EIT erre megfelelő. Az utóbbi néhány hónapban sok kukkal találkoztam, hogy a jogalkotási csomagot megvitassam, benchmarkot javasoltunk. Ezek a találkozások megerősítettek abban a hogy közös látásmódunk van arról, hogy az innovációk mi a szerepe a társadalom és a gazdaságban. Meghallgattam aggájaikat, gondolataikat, és szeretném kihasználni az alkalmat, hogy még egyszer köszönetet mondjak az, miért ezt megosztották velem. Érdeklődve várom a jelentéstevők jelentéstervezetét, amelyet holnap fognak véglegesíteni. Tanulmányozni fogom, és remélem, hogy meg tudom önökkel ezt majd beszélni a közeljövőben. Addig is szeretnék politikai pontokra, kérdésekre kitérni mert ahogy az önökkel folytatott vitáim megerősítettek ebben, ez rendkívül fontos azért, hogy azt biztosítjuk, hogy az EIT növekedésnek induljon. Először is a költségvetési kérdések lenne erről egy általános jellegű megjegyzésem. Úgy vélem, hogy mindannyiunknak érdeke az, hogy egyesítsünk erőinket, és a Horizon 2020-nak erős költségvetést verekedjünk ki, és ezzel is az európai növekedést és innovációt támogassuk. Tudjuk azt is, hogy milyen nehéz tárgyalások állnak még előttünk. Ha azt akarjuk, hogy az EIT igazi hatással legyen az európai innovációs kultúrára, akkor az EIT-t föl kell ruházni különböző eszközökkel. A bizottság által javasolt költségvetés hosszú elemzés eredménye. A kikek a tudási innováció közösségek életciklus modelljére alap, alap, ezen alapul, illetve a, ezről, ezzel kapcsolatos tapasztalatom. A költségvetés egyáltalán nem túlzott, hogyha figyelembe veszük, hogy milyen komoly feladataink vannak. Azt hiszem, hogy komoly változásra van szükség ahhoz, hogy az innovációs célkitűzéseinket el elérjük. De igazi változásra és hosszan ö, tartó változásra van szükség, és a, a finanszírozásban is meg kellene jelenteni. Hogyha igazi innovációt szeretnénk elérni, akkor ehhez igazi források is kellenek. Az EIT a Horizon 2020 teljes költségvetésének csak 3,5%-át teszi ki, és az ERC költségvetésének csak 20%-a. Ez már komoly emelkedés, de ez csupán azért mondható el, mert a kiindulási pont olyan alacsony volt. Az egy kiindulási költségvetés volt. Évekig az EU komoly beruházásokat tett a kiváló kutatásba, most pedig igazságot kell, szolgálat, igazságot kell szolgáltatni, és az EU-nak be kell ruházni a kiváló innovációba. Tudom, hogy amikor, az, amikor minden euró számít, akkor a beruházásokat eredményekkel kell párosítani. Ezért gondoljuk azt, hogy új monitoring eljárásra van szükség, hogy a felelősségre vonás eredményesebb legyen, hatékonyabb, illetve átláthatóak legyenek a különböző finanszírozási módszerek. Az EIT és a KIKEK a információ közösségek esetében is figyelemmel kísérjük a pénzügyi, te, a pénzügyi folyamatok mozgását, és azt szeretnénk, hogyha lenne egy félidős felülvizsgálat is az EIT esetében, és a költségvetés második részét csak akkor tudjuk odaadni, hogyha egy, átutalni, hogyha egy független értékelés is jóvá hagyja ezt. A harmadik dolog, amiről szeretnék beszélni, a tudás innováció közösségek száma. Jelenleg komoly gondot jelent az európai innovációs környezetben a fragmentáció, a felaprózódás. Hogyha ezt meg akarjuk oldani, akkor a források kritikus tömegét kell oda csoportosítani, amelyek stratégiai fontosságunk jövők szempontjából. Ezt úgy lehet megoldani, hogyha a kikek, a tudás innovációk közösségek egy bizonyos mértéket elérnek, és ez azt hiszem, hogy strukturális és hosszú távú hatást is jelent, hogy versenyképesek legyünk világszinten. Tehát a forrásoknak elég bőkezőeknek lenni. A több nem mindig jelent jobbat is és azt gondolom, hogy az alapkérdéstől nem szabad eltávolodni. Nagyon fontos, hogy nagy, nagyon nagy mértékű legyen a kiválósági fog, illetve meglegyen a kritikus tömeg is. A negyedik dolog, amiről szeretnék beszélni, az az, hogy az EIT, EIT úttörő szerepet játszon a kiaknázatlan innovációs potenciál kiaknázásában, és világos kiválósági központokat jelenítsen meg az Európai Unióban. Nagyon fontosnak tartom, hogy a jövő innovátorai és, fog, és vállalkozói bárhol is éljenek az Európai Unióban belül, egyforma esélyekkel rendelkezzenek. Tehát nem csak a nagyvárosokban, a nagy presztízsű egyetemenken és a, és a nagy gyá, cégeknél dolgozhatnak innovátorok és vállalkozók, hanem bárhol Európában. Tehát egész Európát le kell fednünk, és nagyon sok olyan kezdeményezésünk van, amelynek ez a lényege, hogy a területi lefedettséget biztosítson, kiemelnék egy ösztöndi rendszert. Most ez az ösztöndi rendszer lehetővé teszi a tehetséges személyek ö, számára, hogy ilyen kikekben, tudás, innováció közösségekben éljenek, do, vagy dolgozzanak, és közelebbre, vagy szorosabbra fonja a kapcsolatot a saját intézetük, illetve a kikhez kapcsolódó kiválósági, szempont, kiválósági központok között. Így azt gondolom, a kékek előre menetele tükröződik, és azt hiszem, hogy Európa szerte lehetővé teszi azt, hogy több kiválósági központ legyen. Na most a kikek természetéről hadd mondjam el azt, hogy egyfolytában fölvesznek új tagokat, társultagokat vagy teljes tagokat. Például elmondható ez a Trentói EIT ICT laborról is. Újabb és újabb központokat integrálnak. Pontosan ezért olyan vonzóak az EIT, ilyen vonzó az EIT, nagyon rugalmasak, a különböző partnereket jól össze tudják egyeztetni. Néhány szó a szinergiákról. Az az elképzelésünk, hogy az EU számára egy erős és koherens innovációs stratégiát dolgozunk ki. A Horizon 2000 keretén belül a szinergiákat és a interakciókat próbáljuk biztosítani. Szeretnénk, hogyha a programozási ciklus minden fázisában ez megvalósulna, már a kikek, a tudás innováció közösségek kiválasztásánál is, illetve a különböző eredmények elérésénél is. Az új kikek, tudás innováció közösségek kell, hogy rendelkezzenek azzal a képességgel, hogy, új, hogy szinergiákat tudjanak létrehozni más EU kezdeményezésekkel. Már három létező kik között alakult ki szinergia, és ez egyfajta lavina hatással, vagy katalizátor hatással bír. Egyébként pontosan ezért is szeretjük az EIT-t, illetve a kikeket. Most végezetül még néhány szót szeretnék szólni a Marie Curie fellépésről a 2020-as horizont keretén belül. Tudom, hogy nagyon sokakat érdekel önök közül ez a program. A Marie Curie fellépés az európai kutatási térség felállításának, felépítésének egy központi témája. A következő tervezési időszakra 5,74 milliárd euróval rendelkezik ez a program, ez egy 21 os növekedés egyébként. Nos, ennek a programnak, vagy fellépésnek a célja az, hogy a kutatók, a tudatok képzését, illetve a kutatók karrierének támogatását lássa el feladatként, tehát az innovációs képességre figyel oda az összes tudományákban. Egy új rendszert is dolgozunk ki, és kidolgozunk az európai iparág, az ipar számára, tehát ipari doktorátost lehet megszerezni ezen keresztül a COFAND nevű eszköz kiterjesztésével, illetve egyszerűsítjük a különböző fellépések számát. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim, és várom a vitát. Elnök, köszönöm szépen, biztos asszony kezdődjön a vita. Noi abbiamo 30 minuti. 30 percünk van a vitára. Így aztán bőven van arra időnk, hogy meghallgassuk a kérdéseket, illetve a válaszokat is. Riera Madurell asszony következik. Um. Yes. Köszönöm szépen, biztos asszony. Megköszönöm, hogy ismételten ellátogatott ide. Örülök, örülök annak, hogy ezekről a témákról beszélhetünk. Már nagyon sokszor gratulálhatom azért, hogy ellátogatott ide. Nos, szeretném elmondani azt, hogy milyen dolgok aggasztanak engem, és engem is nem csak, másokat, nem csak engem, hanem másokat is. itt a szakbizottságban és a frakciómon belül is az Európai Innovációs Technológiai Intézet finanszírozásával sokat foglalkozunk. Utána lesz egy gyakorlati típusú kérdésem is. Nos, gyakorlatban minden kicsit eltér a teóriától, az elmélettől. Nos, azt hiszem, hogy már a kezdeti kevés költségvetés is elég volt ahhoz, hogy megfelelően jó eredmények szülessenek az intézményben, az intézetben, abban azt hiszem mindannyian egyetértünk. Ugyanakkor a 2020-as Horizon programon belül a European Research Council is, és az intézet is nagyon komoly ö, költségvetési emelést kapott. Nos, vagyis hát kapott volna. Nos, ö, ez a ö, probléma foglalkoztat minket, akik ezzel a, kérd, akik ezzel a témával foglalkozunk. Nos, ez a nagy növekedés azt hiszem, hogy egyértelmű, hogy féltékenységnek ad okot, féltékenységre ad okot, a kollégáim féltékenyek. Egyébként a 2020-as Horizont programja programával kapcsolatban egyértelműen mindenkinek az az egybehangzó véleménye, hogy kevés a költségvetés, több pénzre van szükség, A szakbizottságunk elnöke sokszor elmondta ezt már, hogyha lenne elég pénzünk, akkor számos problémánk nem is létezne már. Aztán oktatási, képzési kérdések az intézeten belül. Hogyha a 2020-as horizont szempontjából vizsgáljuk ezt, akkor ez, ez az egyetlen olyan intézet, vagy az egyetlen olyan fórum, ahol igazán ö, foglalkozunk a képzéssel, illetve oktatással. Nos, a Marie Curie ösztöndíj a következő témám. Jó lenne, hogyha egyértelmű mechanizmusok valósulnának meg. Nos, a 2020-as horizonton belül az egyetemi, egyetemi munkatársak vagy dolgozók képzése nagyon kevéssé van jelen. Nos, mi a helyzet a kékekkel, a tudás és innovációs közösségekkel? A kollégák feltetszik nekem a kérdés, hogy mi a különbség a Joint Program Initiative-ek és a kékek között. Nos, a kikeknek van egyfajta képzési vetülete, a joint programoknak pedig nincs. De azért kíváncsi vagyok arra, hogy ön erről hogy vélekedik. Még egy megjegyzés, többet is mondhatnék, de most csak egyet, egy dolgot mondok. Úgy gondolom, hogy az innováció, illetve a kiválóság javítása nagyon jó. Sokszor azt szeretnénk, hogyha bővítenénk a kiválóságot, Erre nagy szükség van, kevés pénzzel, más kutatók, más tudósok is kiválóak lehetnének, ami pedig az innovációt illeti az erre szolgáló eszköz is kiváló arra, hogy a tudományos világ, illetve az ipar közötti szakadékot megpróbáljuk áthidalni, és hát ne felejtjük el azt sem, hogy a munkába állásra szánt eszközök a múltban nem igazán voltak működőképesek. Még egy dolog. A Marie Curie és az Erasmus mindenkinek közötti átfedések. Hát ezt el kéne kerülni, hogy ilyen átfedések legyenek, például a közös doktori programok finanszírozása, az Erasmus Mundusban is benne volt ez, a Joint Doctorate-ben is, és a Marie Curie programban is. Nos, ezt igazából nem nekünk kell elmagyarázni, hanem az érintett intézményeknek nagyon komoly befolyással van ez a közös doktori programokra. Nem igazán segíti a doktoranduszokat ez a kérdés. Köszönöm szépen, Matthias kollég. Muito obrigada, Sra. Presidente. Um, Sra. Comissária. Köszönöm, elnök asszony. Biztos asszony. Még egyszer, végtelenül köszönöm, hogy jelen van, azért, hogy együtt megtárgyaljuk ezeket a kérdéseket. Szeretném elmondani önnek, hogy osztom az ön által említett kérdések legtöbbjét, figyelembe véve, mennyire fontos ez az eszköz. Ahogy Rierel Madurell asszony mondta, foglalkozni kell ezekkel a kérdésekkel, mégpedig együtt, figyelembe véve a 2020-as horizontot. A horizontális együttműködés a különböző eszközök, programok, projektek között rendkívül jelentős. Sajnos ami a kutatást és az innovációt illeti, gondjaink vannak, mégpedig az európai válság miatt, és döntő ponthoz érkeztünk. Mindenképpen reagálni kell az ön által ismertetett kihívásokra, biztos asszony. Ami pedig a Technológiai Intézetet illeti, a 2020-as harmadik pillére rendkívül fontos. Ezek olyan eszközök, amelyeknek lehetővé kell tenniük számunkra, hogy Európa jövőjét javítsuk meg. Én az ön aggodalmainak legtöbbjét osztom, más kérdéseket illetően még vannak megjegyzéseim, de majd az én holnapi jelentésem kapcsán kerül ez szóba, és akkor fogok erről beszélni. De megemlíteném még annak lehetőségét, hogy ez az intézet igazi intézetté váljon, mégpedig az EIT, az Európai Technológiai Intézet, ez igazi intézet kell, hogy legyen, és meg kell találni az eszközöket, a szükséges forrásokat ahhoz, hogy egy cél megvalósuljon. Mindezek alapján választásokkal kell élni, főként ami a kikeket illeti, mégpedig a tudás, innovációs közösségeket. Van már egy-két elem a birtokunkban, figyelembe vesszük az Európai Bizottság javaslatát is, de rugalmasnak kell lenni. A kikek nem szabad, hogy ugyanolyan formájúak és méretűek legyenek, oda kell figyelni az elaprózódásra, de képesnek kell lenni arra is, hogy rugalmasak legyünk a kikeket illetően. Azután itt van a képzés-oktatás kérdése. Biztos asszony erről sokat beszélt. Kulcsfontosságú elemek ezek a Technológiai Intézet számára. Ez az egyetlen eszköz, amely lehetővé teszi számunkra az, hogy kutatást, fejlesztést végezünk a magánszektor bevonásával. Erre nagy szükségünk van Európában. Mégpedig azért, hogy munkahelyeket hozzunk létre, főként a fiatalok számára. az intézet alapvető szerepet kell, hogy játszon a képzés terén. És azt is tudjuk, hogy a helyzet igen változatos az EU tagállamokban. Ami most Európában zajlik a jövő tudósainak képzése terén, hiszen erről is szó van most, ez olyan helyzet, amely sok országban drámai. Biztos asszony, Ön tudja, hogy mi történik most Portugáliában a képzés terén, és a képzési ösztöndiak odaítélése szempontjából nincsenek, nincs verseny, és a, az ösztöndi kifizetése késlekedik a jövőbeli tudósok számára. Éppen ezért nem gyengíthetjük a program európai vetületét, meg kell találni az eszközöket, forrásokat a képzéshez, oktatáshoz. Majd pedig a Marie Curie programok. A Marie Curie összöndíjak európai programot képeznek, amelyek lehetővé teszik a fiatal tudományos szakemberek számára az, hogy ugyanolyan feltételekkel élhessenek a képzés során a saját országokban a Marie Curie egy ösztöndíj segítségével. Üdvözlöm a biztosasszony álláspontját, szerintem Marie Curie ösztöndíj programot kell folytatni az Európai Technológiai Intézet keretében. Az oktatás, a képzés fontos. Másrészt pedig ott van a munkahelyteremtés. Erre is nagy szükségünk van, és remélem, hogy a célokat, közös célokat meg tudjuk határozni a projekt megvalósításához. Elnézést kérek. Nem figyeltem túlságosan oda, Mátiász kollég egy kicsit elhúzta a mondandóját. Gutiérrez Cortines az következő. Señora komisária, me gustaría... Köszönöm szépen, tisztelt biztos asszony. Hát én két óráig is tudnék beszélni, de két percet vagy három percet kaptam tőle. Nos, jó lenne, hogyha a kutatás egy kicsit közelebb kerülne az oktatáshoz, és jó lenne, hogyha, hogyha a minőség is javulna. Egy OCD-ben dolgozó ismerősem azt mondta, hogy a bizottság teljes mértékben megváltoztatta az oktatási politikáját. Nézzük a kutatást. Nos, az a benyomásom, hogy hogy az, az a benyomásom, hogy az ipar nem feltétlenül hogy az ipar úgy érezheti, hogy most ők a kiválasztottak Európában, tehát a különböző programok leginkább az ipar célozzák meg. De az emberi, erő, az emberi erőforrások fejlesztése, és általában az emberi tőke fejlesztése, olyan emberi szakértelem kialakítása, amely az innovációt tudná re, ö, fogadni, ez hiányzik. Most nézzük az oktatást. A kutatók, a kutatók képzés egy dolog, de nem tudom, hogy az oktatást át, kell, át kell-e úgy alakítani, hogy az tükrözze a kutatások eredményeit. erről nincs semmiféle eredmény. Nos, kérdés, hogy kérdés az, hogy mi jelenik meg az eredményekből a közoktatásban. Például a tanulásról szóló kutatások nem jelennek meg az oktatásban. Nos, az, az érettségizők nagyon sokszor molekuláris biológiát tanulnak, illetve különböző növényekről tanulnak, de miért? A jövőnek tanulják ezt, vagy a, vagy a múltnak? Szerintem a 2020-ban az oktatás nem jelenik meg megfelelően kéne egy olyan kik, amely kizárólag a knowledge transferrel foglalkozik, tehát hogy az oktatásba is eljusson ez a, ez a tudás. Az összes oktatásban persze nagyon sokféle kutatási projektet lehet indítani, de azt hiszem, hogy az oktatás tartalmának legalább a felét meg kéne változtatni. változtatni. Még egy dolog, az integrált tudás. Nos, úgy vélem, hogy hogy, hogy ön, akinek a tárcája a kulturális tárca, felelős ezért a kérdéseket. Például a Urban Accessibility kérdését hogyan ö, hogyan tárgyaljuk? Nyilván egy polgár nem tudja megváltoztatni a város hozzáférhetőségét, tehát hiányzik itt egy rendszer szintű elem. Úgy gondolom, hogy rendkívül fontos az, hogy legyenek olyan kikek, az integráció felé induljanak el. például mi a helyzet egy parkolóban, hogyan, hogyan tervezünk meg egy parkolót, hol lesznek a, a lépcsők, mi lesz az autókkal, stb. stb. Hát ezt föl kell építeni egy ilyet. Azt hiszem, hogy a cultural heritage, tehát a kulturális örökség, a, a turizmus egyik alapköve, hogyha nem lenne kulturális örökség, akkor nem lenne turizmus se. Hát erre is figyeljünk oda. De a gazdaság alapvetően a jólét kulcsa. Köszönöm szépen, Ford kolléga következik. Thank you, Commissioner Last. Köszönöm szépen, biztos asszony. Az EIT-ről beszéltem múltkor, és azonnal a kabinettje megkeresett, hogy azt elmondják, hogy nincs igazam. Tehát nagyon vigyázok arra, hogy mit mondok az EIT új szervezet és jelentős költségvetés kiegészítést kér. Ö, kérdés, hogy honnét sikerül E az ERC-től vagy mástól elvenni a pénzt a Horizon 2020-ban. Csak így lehetséges ezt megoldani. Azért szeretnénk megbizonyosodni, e, hogy a e, hozadott érték biztosítható majd. A keretprogramokban sok konzultáció van a véglegesítés előtt, hogy milyen formát öltsön a program, és hogy ö, oda kerüljön a pénz, ahol leginkább szükség van rá, és a legtöbbet hogy Hogy tudja biztosítani, hogy ez az EIT-vel így történjék? Ez a kérdésem. Amikor azt mondom, hogy értéket kérünk a pénz fejében, akkor a kabinet nyilvánet azt fogja mondani, hogy ez biztosított, mert a az ipar finanszíroz, például 75%-ban. Az ICT-nél ez nagyon könnyű. Az ICT-be fektetett pénz gyorsan megtérül. Például az egészségügyben, a gyógyszerfejlesztésben, az élelmiszer, élelmiszer kutatásokba való fejlesztés sokkal lassabban térül meg. Nehéz így összehasonlítást végezni. További kérdés. Azt mondja, hogy van egy félidős áttekintés, de ha úgy látjuk, hogy nem elég az érték, amit teremtünk, akkor le lehet állítani a programot? A legnehezebb kérdés most jön. Skandináviában jártam, és kül, négy különböző országból való tudósokkal vitatkoztam. Azt tapasztaltuk, hogy néha olyan sok pénz hogy nem tudnak mit csinálni vele. Ez fel háborít másokat RC-ben például, hogyha nem tudják tudományra fordítani a pénzt, akkor hogyan tér vissza az EU költségvetésbe, hogyan lehető legjobban költsük el? Bármilyen intézménynek adott pénzt vissza lehessen szedni, hogyha máshol jobban el lehet költeni. Ez az én aggályom. Köszönöm szépen, Helmer uh, that, that on? Hello? Uh, the, the idea... Ford asszony gondolata, hogy a kedvezményetek visszaadjanak uh, bizonyos összeget uh, más uh, célokra. Szép gondolat, de nem hiszem, hogy ez működni fog. Ami az Európai Technológiai Intézetet illeti, keveset hallottam még eddig erről, most sem túl sokat de 4,2 millió embert képviselek az LK-ból, és szinte senki nem hallott erről. Olyan tevékenységről van szó, ami itt folyik, ebben a teremben, a bizottságban, de nagyon kevés a hatása a külvilágra. És a hatása, mint hallottam, az csak annyi, hogy az tanterveket befolyásolja az oktatási intézményekben, a tagállamokban, hogyha ez így van, akkor aggályomnak adok hangot. Hallottunk most a kiválóságokról, tegnap volt a kiválósági hálózat, ma a kiválósági központ, annak kiszélesítése, de néhány millió euró elköltése, néhány szép jelentés megírása még nem kiválóság. Ott vannak az egyetemek, én is az egyik kiváló egyetemre jártam Cambridge-be. A kérdés az, hogy mit teszünk olyan dolgot ebben a programban, ami szerintünk kiegészíti azokat a kiváló oktatási intézményeket, amelyek már megvannak, léteznek. Nem világos, hogy mit fogunk ezzel elérni. Elnök asszony, a foglalkoztatási bizottsággal Spanyolországba látogattam pár hónappal ezelőtt, 30 millió eurót költöttünk a foglalkoztatás elősegítésére, és ez 300 embert segített. Nem tudom, hogy találtak-e munkát, de hatással volt ez rájuk, és ez kevesebb, mint 1 százalék, jóval kevesebb, mint 1 százalék figyelmevő a spanyolországi munkanélküliséget munkanélküliséget. Lehet, hogy ezek jól hangzanak ezek a programok itt ebben a teremben, de túl sok emberhez nem érnek el. Próbáljuk a létjogosultságokat hangsúlyozni, elmondani, hogy valami hasznosat teszünk, de biztosítom önöket, hogy ez csak önmagában, önmagáért hasznos. Köszönöm szépen. Pródi kollégő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, biztos asszony. Azt hiszem, nagyon-nagyon fontos dolgokról beszélünk ma itt. Röviden fogok hozzászólni, és hogyha lehet, egy későbbi alkalommal majd ismételten visszatérnék ide. Nos, én a, mi a, én a társadalmunk fenntarthatóságok, fenntarthatóságáról szeretnék feltenni egy kérdést. Nagyon fontosnak tartom a, fenntart, a társadalmunk túlélése szempontjából egyrészt az emberi méltóságot, másrészt pedig a közjavakat. Ez a két legfontosabb oszlop, amin társadalmunk alapul, tehát ezen elképzelés alapján vagy az emberekbe kell befektetni, hiszen ez a legfontosabb örökségünk, és korábban Beszéltünk a ö, szociális vállalkozásokról, ezek például a közjavak közé tartoznak. Tehát úgy vélem, hogy meg kell, hogy legyen a bátorságunk ahhoz, hogy kihangsúlyozzuk, hogy ezek elkerülhetetlen beruházások, és ezeket meg kell tenni. A kérdés csak az, hogy az erőfeszítéseink elérik-e a kívánt célokat. Bátorítom a bizottságot, hogy ebbe az irányba haladjon előre, ugyanakkor arra is kérem a bizottságot, hogy az általános kritériumokat meg, meglehetősen szigorúan szabja meg. Tehát az kell, hogy a lényeg legyen, hogy az alapvető oszlopokba tudjunk befektetni. Köszönöm szépen, Fanny Szüloroly úr! Voorzitter, dank u wel. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném aláhúzni, mennyire fontos az Európai Bizottság javaslata. Nem kevesebbet, hanem többet kell tennünk. Hogyha meghallgatjuk az egyetemi világot, az alkalmazott tudomány világát, a vállalatokat, akkor azt tapasztaljuk, hogy sokkal több teendő van Európában, mint amennyit most elvégeznek. Persze jól ki kell választani a feladatot. Oda kell figyelni, hogy jó együttműködés legyen a különböző pillérek között. Az együttműködést aktívabbá kell tenni. Vegyük Ázsiát Nézzük meg, milyen beruházások vannak Ázsiában. Mennyit ruháznak be az innovációba. Mi egy KIC-t létrehozunk. Itt egy másikat, ott. Ez nem elégséges. Persze a tudás és innovációs közösségek létrehozandók, de rendszerben meg kell találni azt a piaci rést, amely Európa számára érdekes. Visszatérnék most a rugalmasságra. A KIC-k nem mind ugyan olyan méretűek legyenek, és hozzanak hozzáadott értéket. A struktúrális alapokkal kapcsolatos jelentés véleményezőjeként hadd mondjam el, hogy az európai integrációban való er- részvétel 183 milliárdot jelent a ö, tanácsi javaslat szerint. Ehhez meg kell találni a megfelelő partnereket. Úgy tapasztalom, hogy egyes régiók azt mondják, hogy kiválók valamiben, de hol vannak ezek a kiváló partnerek? hosszú utat kell bejárjunk, meg kell találjuk a legjobb partnereket. Szinte háromszögről van szó. A legjobbak vannak fent, de nem csak a tető van fent, hanem az alap is létre kell hozni munkaalkalmakat, és a tudást át kell adni. Ezért azt javaslom, hogy ne fékezzünk, ellenkezőleg a hatodik sebességet kell kapcsolni. Az Európai Bizottság vannak kell figyeljen erre. Az EIT-re. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék én is néhány megjegyzést fűzni a vitához. Néhány kollégám kérdést tett fel, de ha a szakbizottságban az első vitát folytatnánk a horizontról, akkor azt mondanám, hogy sok pénzről van itt szó, ami az EIT költségvetését növeli, azután ott vannak a kikek, és a kollégáknak szeretném elmondani, hogy néhány hetes Stokholma voltam Kávályó asszonynal, és a biztossal meglátogattunk néhány kiket. Ennek a látogatásnak az volt a tanulsága, hogy találkoztunk egy, találkoztunk felelős emberekkel világméretű cégekből, és azt mondták, hogy az EIT-n belüli együttműködés hasznos. Aztán én megemlítettem néhány más tevékenységet, programot kutatás terén. Azt mondtam, hogy ez a legjobb, mert ez rugalmas, nyitott, és nyitva áll az ipar vállalatok előtt ezt a megközelítést szeretném most hangsúlyozni, mert amikor először erről szó volt, akkor én próbáltam utána nézni még a témának, hogy felkészüljek a vitára, és az is elhangzik, hogy a részvétel nem csak pénzkérdés, hanem arról is van szó, hogy a közösség hogy járul hozzá ehhez az együttműködéshez. Itt merül fel az EIT és a kikek, kérdése. Azt mondták, hogy nagyon jó közösség, amelyen belül együtt lehet működni. Szeretem volna ezt a hátteret megadni. Ezen cégeknek kitűnő tapasztalatai vannak a az együttműködés terén, az összes FB program terén, úgyhogy érdemes volt erre odafigyelni. Én úgy gondolom, hogy tovább tudunk lépni az EIT-vel és a kikekkel is, de a kérdésem a biztos asszonyhoz a következő. Ennek alapján mindenem még lehetne javítani, és ha van vita a különböző üzleti vállalkozási képviselők szervezetekkel, egyesületekkel, hogyha mondjuk az észak-európai kikekről van szó, akkor fontos, hogy összeurópai megközelítésünk legyen, és szerintem erről kellene beszélnünk a parlamentben, de a bizottsággal is. Szerintem a már meglévő együttműködésből kellene többet tanulni. Köszönöm, Merkis kollega. Thank you, Chair. Thank you. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen, biztos asszony. Köszönöm szépen a kiváló bemutatást. Úgy gondolom, hogy ön és a bizottság sok mindennel foglalkozott, ami az EIT-vel kapcsolatos a javaslatban. Arról van azonban szó, hogy ha meg akarunk próbálni mindent megoldani, akkor végül elveszítjük a lényeget szem elől, és nem adunk meg semmit. Az EIT a legjobb eszköz, mondja. Ez számomra kérdéses. Hogyha úgy mutatná be, hogy ez egy nagy kísérlet, mert tényleg nagy kísérlet, ez érdekfeszítő kísérlet. Egész Európa kísérletezik most. Azt mondja, hogy nem a, ö, az ismeretlenbe lépünk, hogy be kell indítani, és megnézni, hogy tényleg működik-e. Nos, nem tudjuk, hogy működik-e. De ahogy ön felteszi a kérdés, az az, hogy ö, a kockázatot vállaljuk -e. De ne úgy mutassa be, hogy ez a válasz minden kívánságunkra. Biztos asszony, én készen állok arra, hogy önnel elinduljak ezen az úton. Szívesen végigviszem ezt a kísérletet önnel csak hogy bölcsnek kell lenni, bölcsen kell dönteni a kísérletek során is. Nos, hogy ez a hajó kap-e lehetőséget arra, hogy bizonyítson? Most ez a kérdés. Meg kell nézni, hogy hogyan működött eddig. Kell javítani a vezetését, és monitoringozni kell, érte, értékelni kell az eredményeket. Köszönöm szépen a véleményednek a kivált együttműködés, és támogatom, hogy versenyképesebb legyen a finanszírozása, a ö, közösségi, a ö, tudás és innovációs, innovációs központoknak. Ez a második és harmadik pillérre vonatkozik leginkább. További aggájaim vannak hogyha valami ellen fel akarunk lépni, akkor egy struktúra, egy szervezet hozzá, például a szegénység ellen, vagy a szociális innovációért, ez horizontális, az mindenhol jelen kell legyen, például a munkalkalmak teremtése és a kiválóság. Egy specifikus kérdésem lenne, elnök asszony, hány KIC lesz egyesek, egyes intézmények márkái cégként mutatkoznak be. Szeretném tudni, hogy a KKV-kat hogyan tudják majd jobban bevonni a KI cégbe. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a prezentációt, köszönöm az előadóknak és társelőadóknak ezt a munkát. Én az EIT-vel kapcsolatos munkában nem veszek részt, hanem a Horizont 2020-ban, és ebben a minőségemben sok érdekelt félel beszéltem, és amikor a iparral, a vállalkozásokkal beszélek, főként azzal, vagy azokkal, amelyek a gazdasági amelyek az európai gazdasághoz fokozottabban hozzájárulnak, autogyártás, telekom, repülőgépgyártás, késztermékgyártás, akkor ha megkérdezem, hogy mi most a legnagyobb problémájuk, akkor nem tudnak rögtön válaszolni, de azt mondják, hogy nincs elég jól képzett mérnökük, tudományos szakemberük ahhoz, hogy növekedni tudjanak. Például a repülőgépgyártás, van ez gond. Volt itt a parlamentben egy nagy vacsora keretében tartott vita, és kiderült, hogy ez a legnagyobb gondjuk. Akkor, amikor ilyen magas a munkanélküliség Európában, a fiatalok körében, akkor szerintem az EIT modellül szolgálhat az egyetemek számára azért, hogy alkalmazkodjanak ahhoz, hogy jól képzett emberek kerüljenek onnan ki, magas szinten, doktorátusa, akik az ipar ezen követelményeinek meg tudnak felelni. Az EIT a versenyképes oktatásért, az innovációért van, a kutatást és az innovációt kombáljuk, de közben a legmagasabb szinten kell embereket képezni az európai ipar és társadalom számára. Hát önök kiválasztják a cél szektorokat, amelyek fontosak az európai ipar és társadalom számára. Mindezt előre bocsátva, figyelembe véve az oktatást és a foglalkoztatást, szerintem a Horizon 2020 keretében igen jelentős eszköz kerül a kezünkbe, és ott vannak az európai alapok, a három aspektust kombinálni kell. Ezt jól meg kell tervezni, azért, hogy az ipar és az európai társadalom megkapja azt, amire szüksége van. Ezen kell dolgozni. Közben az EIT nagy érték, közös kezdeményezésről van szó az EIT-t jó tartalommal kell megtölteni, nagyon szívesen segítek ettére, ha szükséges. Rubik kollega, köszönöm. Köszönöm a szót. Alapvető ezzel a problémával foglalkozni Barozó úr, a bizottság elnöke is foglalkozott ezzel, és elmondta, hogy ezt a szerződés szellemében kell ezt tenni. Fontos, hogy Európa a legversenyképesebb régiója legyen a világnak, ahol az alap a tudás. Ezért jó oktatókra van szüksége, és nem csak kutatást kell végezni, hanem innovációs programok is szükségesek. Ezek is növelik a versenyképességet. A az óvodában kell kezdeni, és egészen az egyetemig kell folytatni. Biztos asszony mindenképpen oda kell figyelni, hogy az EIT elvégezze azt, ami a hivatása, hiszen milliárdokat kap ezért. Más itt a hangsúly. A képzésen van a hangsúly. Tudás alapú társadalmat kell létrehozni, és ehhez több pénzeszközre van szükség. Köszönöm szépen, utolsó hozzászóló. Děkuji, paní předsedající. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos asszony, felé fordulok, a tárcájába tartozik a többnyelvűség is. Ezzel kapcsolatban két kérdést tennék föl. Nos, a klasszikus nyelvek jelentették korábban a többnyelvűség alapját. Nagyon sok generáción keresztül a latin és az ógörög voltak az egyetemi programok alapjai. Manapság ezek a nyelvek eltűnőben vannak, még az oktatásból is, illetve a romai katolikus egyház a, ö, van, ahol a latin alapnyelvnek számított, ez is kezd kimenni a divatból, egyre inkább elolaszosítják a latin, pedig úgy vélem, hogy az ógörög a latinhoz hasonlóan az európai kulturális örökség részét képezi. Nos, vannak olyan nyelvek Európában, amelyeknek beszélői fogyatkoznak, pedig hát természetesen a nyelvek is a kulturális örökséghez tartoz, tartoznak. A jiddisre, a szerbre gondolok, illetve a svábra gondolok még. Biztos asszony, kérdésem az, hogy mit tehet azért, mit tud azért tenni, hogy a kisebbségi nyelveket vagy a veszélybe jutott nyelveket védje. Köszönöm. Kérem, biztos azt mondja meg a választ. Thank you very much all of you for this uh, very Köszönöm szépen mindannyiuknak ezt az igen gazdag vitát, a megjegyzéseket. Ráncom úr, kérem, hogy jöjjön el egyszer, látogasson el egyszer az irodámba, és uh, meg fogjuk beszélni a veszélyben lévő nyelvek és a klasszikus nyelvek helyzetét. Egyébként ez utóbbiak nagyon fontosak számára, mert most ma egy kicsit más a témám, úgyhogy találkozzunk. Ami az EIT-t illeti, önök közül sokan felvetették a túlzó költségvetés kérdését idézőjelben mondva. De éppen ezért volt egy kísérleti periódus alacsony, rendkívül alacsony költségvetéssel, 300 millió három évre. Ez nem túl sok pénz. De az igen korlátozott költségvetés ellenére szerintem meg kell elégednünk azzal, amit ez produkált igen konkrét bizonyíték van arra, hogy a három kik mit hozott létre. Vannak úgynevezett fact sheetek, ezeket átadtam az előadónak, de ha bárkinek ezekre szüksége van, akkor kérem, hogy szóljanak, és megküldöm ha komolyak akarunk lenni, ha világszinten versenyképesek akarunk lenni az innovációban, akkor szerintem, amit mi javasolunk, az valószínűleg kevesebb, mint amit az ember elvárna, mert vagy komolyan vesszük az egészet, és konkrét eredményeket érünk el, vagy pedig nem csinálunk semmit, ne is kezdjünk bele. Én ezt így gondolom. Ford asszony, hogyha megadná azon intézmény nevét, amely azt mondta, hogy vannak pénz alapjaink, összegeink, amelyeket nem is tudunk elkölteni, akkor kérem, hogy ezt közölje velem, mert ezeket a pénzeket szeretnénk felhasználni arra, hogy kitöltsük a lyukakat, mert 53 millió hiányzik, és szerintem 2013-ban még több hiány lesz, amit a kiket most fel tudnak használni, és amit fel tudunk nekik ajánlani, az bizony más és más. Most több mint 50 milliós hiányunk van ebben az évben. Gondoskodni akarunk arról, hogy a nekik adott pénzt jól költsék el, és éppen ezért szeretném, hogyha a Horizont 2020 jegyében az összes tevékenységet monitoroznánk, ugyanolyan módon, mint ahogy az EIT esetében tettük. És ezt a monitorozási rendszert azért fogadtuk el, hogy a kikek, az EIT, a Horizon 2020 és az e- Európa 2020 szintjén folytassuk ezt a monitorozást. A pénzt csak akkor adjuk, hogyha eleget tesznek az ígéreteknek amikor a középtávú felülvizsgálatról van szó, akkor ezt mi komolyan gondoljuk. Valaki megkérdezte, hogyha a mit term, tehát a középidős, középidős felülvizsgálat során úgy látjuk, hogy nem tettek eleget, akkor másképpen járunk el, mert pénzt arra nem adunk, hogy valami sikertelen dolgot hozzanak létre. Ami a kikeket illeti, valaki említette, hogy intézetre van szükség. Szerintem az EIT, hogyha kombináljuk, egyébként az EIT mindenképpen független testület, és a kikek szelekcióját, kiválogatását végzi, koordinálja őket, a jó kormányzást terjeszti, a kikek esetében. Tehát az egyik oldalon ezt látjuk, a másik oldalon az autonóm kikeket saját szervezetükkel, össze eh, felállásukkal és eh, munkamódszereikkel, akkor szerintem a lehető legjobb, hogyha ezt a kétfajta modellt kombináljuk, és mivel kevés eh, ideje próbáltuk ezt ki, de ez alatt az idő alatt bebizonyosodott, hogy ez működőképes. azt asszony lehet, hogy túl sok szóvilágot használtunk, de ez jó eszköz, és támogatni kell. Akkor, ha támogatjuk, akkor még sikeresebb eszközé válik, és mm, hát sokan nem tudnak róla, mint elhangzott, ezzel egyetértek, de ahhoz, hogy valamit ismertét tegyünk, ahhoz pénzt kell elkölteni a felvilágosító tevékenységekre, és éppen ilyen tevékenységet szeretnénk mi. Ez benne van a szabályzatunkban 4,4%-át a költségvetésnek erre fogjuk költeni, mert azt akarjuk, hogy a kikek és az EIT gondolata, ötlete elterjedjen egész Európában, az összes régióban. Adok egy példát, ott van az ibériai kik Barcelonában, Barcelona mellett, de már most egész Spanyolországban és Portugáliában is terjeszti ezt a tevékenységet. Azután különböző ösztöndíjprogramokat javasolunk, vannak mondjuk szakemberek, akik nem túl jól ismert kiválósági központban dolgoznak, akik keretében elutazhatnak egy másik intézménybe, és azután magukkal vihetik ott a saját intézetükbe az ott szerzett tapasztalatokat. Az EIT koncepciót igazi pán-európai koncepcióvá akarjuk tenni, mert csak így lehet az EIT-t igazi versenyképes testületét tenni, amely felveszi a versenyt bármely más intézménnyel a világon. Ott vannak a kínaiak, mit tesznek az innovációért és a partnerségére. és szinte megrémiszt engem. Hogyha e két tevékenységet választjuk, akkor komolyan kell ezt végezni, és pénzt kell ráfordítani, különben nem tudunk semmit sem elérni. A kikek, az EIT már jól működnek a Marie Curie akciók keretében is, és ami jó, az az, hogy vannak ösztöndíjak, a Marie kedvezményezettek számára, és ezeket társfinanszírozzák az EIT partnerek, vállalatok, helyi hatóságok, regionális hatóságok. Tehát létrehozzuk ezeket a szinergiákat, amelyekre szükség van az EIT és más egységek között, hiszen együtt kell működnünk. Most pedig áttérnék másra. Felmerült a kérdés, mi a különbség a, az, az oktatás által kínált és az EIT által kínált lehetőségek között. Óriási a különbség. Egyrészt nagyon jó egyetemek, amelyek magas szintű oktatást biztosítanak. De ha kombináljuk ezt a vállalkozási ismeretekkel és mentori tevékenységgel, sokkal jobb eredményt érünk el. A kolokációs központokban képzik a fiatalokat arra, hogyan lehet megkeresni az ipar, hogyan lehet megjelenni a piacon, hogyan ö, vállal, hogyan váljanak vállalkozóká. Ez egyfajta mentalitás. Ahhoz, hogy munkahely legyen, növekedés legyen, erre van szükség, már pedig ezt akarjuk mindannyian. Sok egyéb kérdés is elhangzott, de azt hiszem, hogy más lehetőség is lesz jövőben ezekre megválaszolni. Köszönöm szépen a figyelmüket! Köszönöm szépen, biztos asszony, megköszönöm, hogy ellátogatott ide, megköszönöm a válaszokat. Megköszönöm a szakbizottság nevében, tehát viszontlátásra.